My dear colleagues. Kedves kollégák, aki jelen van, folytatnunk kell egyébként, kifutunk az időből, és a szavazást meg kell kezdenünk 11 kor Folytassuk közös vitával az EU kábítószer politikájának alakulása, 11-es napirendi pont, Dana Spinell képviseli a bizottságot, a igazságügyi főigazgatóságról. Ő fogja bevezetni a témát, elmondja a jelenlegi helyzetet a szakábítószer ellenes politikákban és a vállalati fejleményekben. Köztünk van még, és szeretettel köszöntöm Götz urat, az Európai kábítószerügyi és kábítószer függőségi köz, központ igazgatóját, aki a 2019 es jelentést és a 2015-ig terjedő munkaprogramot bemutatja. Először megadnám a szót a bizottságnak, majd Götz úrnak, és utána megnyitom a vitát. Spina asszony, parancsoljon! Thank you very much, dear Mrs. Chairwoman, dear Sal- Köszönöm, kedves elnök asszony, kedves Salvatore és Wolfgang, kedves képviselők, intézeti kollégák! Nagy öröm számomra, hogy részt vettek ezen a vitán, amin megbeszéljük az Európai Unió kábítószer eh, használatának jelenlegi problémáit, a kábítószerügyi központ éves jelentése alapján. Az MCDDA jelentése eh, hatalmas információforrás, rengeteg elemzést tartalmaz, magas szintű elemzést a EU kábítószerügyi helyzetéről, melynek alapján mindannyian e, megfelelő szakpolitikákat alakíthatunk ki az Európai Unióban. Wolfgang elmondja majd a legújabb adatokat az Euró- európai kábítószerhelyzetben. Én csak, annyit mond, én csak két rövid dolgot szeretnék mondani erről. Először is azt, hogy e, bár az EU-t elkerülték a legsúlyosabb problémák, amelyet, amelyek más világrészeken felütötték a fejét, mint például az intravénás kábítószer használatból eredő hívfertőzés, vagy az ebből eredő erőszak elterjedése. És bár az EU-ban stabilizálódott is a kábítószer használat helyzete, továbbra is összetett egészségügyi és társadalmi problémát jelent, e, európaiak millióit érintve. Ebben az egy órában, amikor mi vitát e, folytatunk, az EU-ban legalább egy ember meg fog hal halni túladagolás miatt, valószínűleg egy fiatal ember. Az Európai Unióban évente egy főt, e, egy, egy fő hal meg túladagolásban, és csak ma mondta az előadó, a kábítószer forgalmazó hálózat 200 millió euró forgalmat zsebel be. Um, a kábítószer forgalomból származó bevétel évente 70 milliárd euróra rúg. Ez a pénz lehetővé teszi a hálózatoknak, hogy beruházzanak a illegális és legális tevékenységekbe, amelyek aláássák a gazdaságunk biztonságát. Hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy a probléma kezelése hosszú távú integrált öm, megközelítést követel az EU kábítószer stratégiája alapján. A jelenlegi stratégiák az év végén érvényüket veszik. Örömmel jelenthetem, hogy múlt héten munka e, csoport e, egyezmény jött létre az új stratégiáról, amely 2013-tól 2020-ig fog terjedni. Ez a kábítószer stratégia épít arra, amit már eddig elép, e, elértünk Európában. Egyez, egyezménye jutottunk a ciprusi elnökség erőfeszítéseinek követ, köszönhetően, és azt várjuk a, parlament, az, a, tamás, a tanácstól és a bizottságtól, hogy ezt a stratégiát fogadják el a következő hetekben. A bizottság teljes messzéleséggel támogatja a ciprusi elnökség erőfeszítéseit. Először is független értékelést indított a jelenlegi kábítószer stratégiáról, amelyre majd az új stratégia épül. Hálámat szeretném kifejezni Salvatore Akolinónak, aki közelről figyelme kísérte a, a kapitószeres stratégiát, és részt vett a irányító csoport munkájában is a parlament részéről. Az ő részvétele jelentős ösztönzést adott nekünk is. Az új kábítószer stratégia az EU kábítószer modelljére épít, így nevezzük ezt egy kiegyensúlyozott kábítószerpolitikára, amely azt mondja, hogy megfelelő erőfeszítéseket kell fordítanunk az a kábítószer problémák felszámolására, a keresletet és a kínálatot együtt kell vizsgálnunk, hiszen ezek egymást befolyásolják, és ehhez bizonyítékok kellenek, ami azt jelenti, hogy a tudományos bizonyítékokat rendelkezésre kell bocsájtani, és itt nagyon fontos az MCDD a szerepe, hiszen ők nyújtják át ezeket az információkat a szakpolitika kialakításához. Ez a stratégia alapvető szerepet fog játszani abban, hogy koherenciát teremtsen a szakpolitikai területek között, amelyeket egy effektív stratégiához figyelembe kell venni, konvergenciát teremt a tagállamok politikái között, és következetességet a belső és külső politikák között. A stratégiát két akcióterv révén hasz, valósítják meg, amely konkrét tevékenységeket sorol fel. A bizottság szorosan együtt fog működni a következő írelnökséggel, a, és a, ők fogják megfogalmazni az első megvalósítási akciótervet. Most néhány szóban hadd szó, beszéljek a bizottság prioritásairól kábítószerpolitika területén, és a bizottság rendjéről is. A bizottság prioritásai egy közleményben fogják benyújtani, erőteljesebb EU választ kívánnak 2011-ben, októberben jelent meg ez a közlemény, megteremti a feltételeket a, ahhoz, hogy átfog, át, átvizsgáljuk a, a kábítószerpolitikai kereteket, erősíti a jogszabályi javaslatokat a pszichoaktív anyagokon. A törvényi keretek megerősítése a valamint a bűnügyi szankciók lehetőségét. Szankcionálja a jogszabályi kereteket, a kábítószer term, termeléshez felhasznált anyagok területén, és jogszabályi keretet vezet be az elkobzott anyagok kezeléséhez és a pénzmosáshoz. Egy évvel később az bizottság már a jogszabály javaslatok felét benyújtotta, márciusban javaslatot nyújtott be az elkobzásról és az eszköz visszanyerésről, és az én kollégáim a belügyi főigazgatáson majd erről többet is tudnak beszélni önöknek. Szeptemberben a bizottság két jogszabályjavaslatot nyújtott be, amely fokozza az intézkedéseket, a különféle alapanyagok előállításában, amelyeket aztán felhasználnak a kábítószer. Ezeket, illeg, ezeket legális úton terjesztik, majd illegális drogok előállításához használják fel. A három másik jogszabályjavaslat, amely a közleményben megjelent, ezek most készülnek, és valószínűleg a következő hónapokban fognak megjelenni. A, először is az új pszichoaktív anyagokkal fognak foglalkozni, hiszen ez a bizottság egyik prioritása, és tudjuk, hogy önöknek is figyelemmel arra a számos parlamenti kérdésre, amelyet benyújtottak a bizottságnak az új pszichoaktív anyagokról. Önök azok kérdezték, azt kérdezték, hogy mik a terveink, hogyan próbáljuk szorosabbá tenni az ellenőrzést. Tudjuk, hogy önöknek is prioritásuk Eh, hiszen eh, a Libe tavaly egy meghallgatást eh, szervezett a pszichoaktív anyagokról Antonescu és Sony kollégák kezdeményezésére. A bizottság tehát 2013 első hónapjaiban erőteljesebb javaslatokat fog benyújtani a pszichoaktív anyagok kezelésével hogy azokat gyorsabban és hatásosabban lehessen felszámolni fenntartható válaszokkal. Ez információcserén és kockázatelemzésen alapul EU szinten, azért, hogy az egész EU szerte visszavonhassuk azokat az anyagokat, amelyek pszichoaktív jellegűek, és amelyek egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatot jelentenek. A fennmaradó két jogszabályt tervezet, valamint a pénzmosással foglalkozó irányelv való, szintén 2013-ban kerül majd benyújtásra. Hölgyeim és uraim, a jogszabályalkotás nagyon fontos, legalább annyira, mint a, az általunk megfogalmazott válaszok minőségének fejlesztése, amelyel a az ellátásra válaszolunk. A kábítószerpolitika fejlesztése lesz a célja számos kábítószerügyi stratégiának és akciótervnek. A bizottság ezen dolgozik most. Továbbá minimum elvárásokat fog kidolgozni a kábítószer visszaszorításában, azok kezelésében és az ártalommentesítésben az egész euró, euróra nézve. Egyidejűleg a bizottság együttműködik az MCDDA-val, amelyek az alapvető mutatókat dolgozzák ki az ellátás területén, hogy elmagyarázzuk a piacok, a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények működését. Múlt héten Wolfgang és én egy konferencián vett részt Lisszabonban, amelyek a mutatókról tárgyal, tárgyaltak, és 200 szakértő jelent meg az EU országaiból. Az kábítószer ellátás mutatóival foglalkoztunk, most pedig egy úti tervet dolgozunk ki ezen mutatók bemutatására. Mielőtt befejezném, hadd szóljak egy szót a nemzetközi kapcsolatokról. Az EU vezető szerepet játszik a nemzetközi vitában, továbbá aktív szerepet vállal olyan országokkal folytatott párbeszédben, ahol kábítószereket termelnek, vagy amelyek tranzitországok az EU irányában. Politikai párbeszédet vet fel velük, technikai és pénzügyi támogatást is nyújt. Kapacitást segít kialakítani a kábítószerkereskedelem problémáit felszámolandó párbeszédet indítottunk eh, fontos szereplőkkel, mint például az Egyesült Államokkal. Továbbá vezető szerepet vállalunk eh, a nemzetközi projektek finanszírozásában, amelyek az illegális kábítószerkereskedelmet célozzák meg. 2005 óta 312 millió eh, szónyi projektet írtak le kapacitásépítésről, a kábítószer problémák kezeléséről a világon fenntarthatóbb módon. Az EU továbbá számos projektet finanszírozott az EU-n belül is. Pénzügyi programjainkon révén a megelőzésben és az információs programokban, bűnmegelőzési programban, valamint egészségügyi programokban. A kábítószer megelőzés és információs program nagyon sikeres, ez pont az Európai Parlamentnek ötlete volt, az Európai Parlament képviselőnek munkája. 2007 óta számos projektet támogatott, Ilyet alakítottak ki a megelőzés az információ terén, az illegális drogok megelőzésében. És reméljük, hogy a következő pénzügyi időszakban a finanszírozást tovább tudjuk rendelkezésre bocsátani a kereslet és kínálat problémáinak felszámolására, valamint a koordinációhoz. Hadd adjam most át a szót a kollégámnak, Jakub Boratinszkinak, a belügyi főigazgatásságról, aki további információt nyújt majd a projektekről és a szervezet bűnözési szemszögről is. Köszönöm szépen. Thank you very much for the possibility to take the floor uh, in this committee and to, Köszönöm, hogy beszélhetek itt ebben a bizottságban, és kiegészíthetem mindazt, amit Dana elmondott. A kereskedelem elleni fellépés a fontos részét képezi a szervezett bűnözés elleni fellépésünknek a belső biztonsági stratégiai anyagunkban, amelyet 2010-ben fogadtunk el, a bűnügyi szervezetek munkájának és tevékenységének aláásása egy fontos célpontként került megfogalmazásra. A kábítószer kereskedelemmel kapcsolatban néhány dologra felhívnám figyelmet. Először is a külső határokon kell nagyobb figyelmet szentelnünk az európai eh, határmegfigyelő rendszerünk eh, keretében arra, hogy azokat a kis hajókat elcsípjük, amelyeket főleg kábítószer csempészésre használnak. Emellett közös elemző munkára, együttműködésre van szükség a vámszervek, a határőrök, illetve a rendőrök között. Az Európai Unión belül van egy sor intézkedés, amely azért született, hogy a kábítószerkereskedelemmel és a drogpénzek mosásával szemben fellépjen. Itt a negyedik pénzmosás elleni irányelv előkészítő munkáira utalnék, valamint Malmström asszony előkészítő munkájára, amely gyakorlatilag az antikorrupciós csomagunk része, mert tudjuk, hogy a drogcsempészek korumpálják a tisztviselőket annak érdekében, hogy könnyebben bejuthassák, a bejuthathassák az európai piacra a kábítószert. Most a tárgyalások folynak a tanácsban és a parlamenten belül is egy olyan irányelvről, amelyek, amely megkönnyítené a drogcsempészet legérzékenyebb területét, nevezetesen a bevételeket próbáljuk a szervezetek bevételeit próbáljuk csökkenteni, és azt is tudjuk, hogy ez a legnyereségesebb bűnügyi tevékenység, mármint a csempészet. Nagyon örülünk annak, hogy az ügynökségek között szinergiák alakulnak ki, tehát az egyes ügynökségek és az EMCDDA között együttműködés van a drogügynökség és az Europol között, jelentést eh, készítenek a kábítószerpiacról, ez eh, a jövő év elejére elkészül. Ez eh, a jelentés magában foglalja majd a tudományos hátteret, illetve az EMCDDA-nak a monitoring tapasztalatait, ötvözi az Europol szervezett bűnözéssel kapcsolatos tudásával az is látható, hogy a megerősített együttműködés keretein belül a belbiztonsági területen együttműködő tagállamok a Lisszaboni szerződés életbelépése óta egy úgynevezett Euró szakpo, európai szakpolitikai ciklust alakítanak ki, amely a szervezett bűnözéssel foglalkozik, a bizottság segítségével műveleti prioritásokat állítanak fel az igazságügyi szervek együttműködése jobb együttműködése érdekében. Négy megfogalmazott prioritása a kábítószer kereskedelemmel foglalkozik. Nagyon konkrét célkitűzésekről van szó, mert nagyon komoly elemzések és megállapodások eredményei ezek a prioritások. Tehát a következő prioritásokat fogalmazták meg. Először is gyengíteni akarják a szervezett bűnözői csoportok képességét, nyugat-afrikai csoportok képességét arra, hogy beszállítsanak kokaint és heroint az Európai Unióba. Emellett a nyugat-balkáni tranzitútvonalat akarják a mindenfajta illegális termék, beleértve a kábítószerek vonatkozásában is meggyengíteni. Szintetikus üzemanyagok, szintetikus kábítószerek elosztását akarják alásni az Európai Unión belül, és az Európai Unión belül a kokain, a heroin és a cannabis, valamint a hamisított cigaretta kereskedelme ellen is fel akarnak lépni. Ezek az együttműködő tagállamok, az Európai Bizottság ebben segíti őket. Ezek tehát az Európai Unióban a kábítószer kereskedelem fejleményei. Örömmel állunk a további együttműködés elébe, és várjuk azt a jelentést, amely a jövőben elhangzik. Köszönöm a bizottság képviselőjének, Götz úrnak adom most meg a szót, aki az MCDDA igazgatója. Ladies and gentlemen, it's really great pleasure for me to Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra az, hogy ismertethetem az MCDDA éves jelentésének megállapításait, és a három éves stratégiánknak és a 2013-tól 5-ig tartó munkaprogramunknak az elemeit is szeretném ismertetni. Dana már leszögezte, hogy Európában továbbra is egy komoly szakpolitikai kihívást jelent mindez, mert a tiltott kábítószerek kereskedelme nagyon nagy kárt okoz nem csak az egyénekre, hanem a családra és az egész közösségre nézve gyakran összefügg ez ugye a bűnözéssel is, a kábítószerek értékesítése és használata. Az elemzésünk rámutat arra, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben egy rendkívül volatilis piac esetében, főleg ami a szintetikus kábítószereket illeti, ugyanakkor a felhasználásra vonatkozó adatok is nagyon magasak továbbra is. Megállapíthatjuk azt, hogy a heroin, kokain, kanabisz esetében nagyon sok európai országban csökken a fogyasztás. Nézzük meg a heroin és az opium kábítószereket. A 70-es évek óta a heroin felhasználás volt a fő probléma Európában, és a heroin használatra adott fő válasz volt az, ami eleve a 90-es évek elején az, MDD, az MDCDDA létrehozását is kezdeményezte. Mitterrand, akkori francia elnök kezdeményezésére jött ez létre. A becsléseink alapján 1,4 millió ópium felhasználó van Európában. Ez egy rendkívül magas arány, és az elmúlt két évtized során az európai ellenes politika arra törekedett, hogy a heroinnal kapcsolatos problémákra választ adjon, és azért születtek intézkedések, hogy a túladagolás miatti halál eseteket csökkentsük, illetve visszaszorítsuk a hívfertőzések és a hepatitis fertőzések okozta tragédiákat és a társadalmi károkat is. Most pedig úgy tűnik, hogy egy új korszak veszi kezdetét, egy olyan korszak, amelyben főleg az intravénás heroin felhasználás kevésbé központi probléma. Sok az új heroin felhasználó Európában, csökkennek azok, akik részt vennek a kezelésben, és kis, ö, csökken a, azoknak az életkora is, akik részt vesznek a ö, kezelésben. A heroin kevésbé hozzáférhető Európában, a lefoglalások pedig szintén erről a csökkenésről tanúskodnak. Ennek különböző indokai vannak. Például az Egyesült Királyságban és Írországban a heroin ö, hiány az, ami valószínűleg a rendészeti fellépés sikerével magyarázható, Észtországban, Finnországban pedig a heroint a szintetikus opioidok helyettesítették, mint eh, a profinulin. Az előrelépés, amelyet a herőnek kapcsolatban tapasztalunk, ez hosszú távú erőfeszítések eredménye, amelyek arra törekedtek, hogy a keresletet és a kínálatot is csökkentsék. Ugyanilyen fontos az, hogy a kezelés elterjedtebbé vált, ez is csökkentette a heroin iránti keresletet Európa szerte. A legutóbbi becsléseink szerint tavaly legalább 1,1 millió európai polgár részesült kezelésbe, legtöbben helyettesítő kezelést kaptak, és úgy becsüljük, hogy az európai opioid használók kb. fele hozzáfér ilyen kezeléshez, de nagyon sok országban még mindig kevés a kezelési lehetőség. A fertőző betegségek is csökkennek, ugyanakkor további kihívást jelentenek. Például a hívfertőzések terjedése Romániában azt jelzi, hogy noha sikeresen léptünk fel a kábítószer felhasználók körében, a terjedés potenciálja továbbra is adott. Éppen ezért a megelőzés és az ártalom csökkentés a kockázatos populációk szempontjából továbbra is nagyon fontos. Az ópium felhasználók gyakran fogva tartottak, és gyakran felhagynak ezzel, amikor a börtönbe kerülnek, de van, amikor az is előfordul, hogy súlyosabb kábítószerekre térnek át. Az opioid tolerancia gyakran csökken, amikor a fogvatartottakat kiengedik a börtönből, és ilyenkor különösen támogatásra szorulnak. A, ami pedig a stimulások piacát illeti Európában megállapíthatjuk, hogy a porok és a tabletták szélesebb választéka mm, létezik a piacon. Bizonyos országokban a szintetikus katinonok megjelentek szintén a piacon. Ugyanakkor a kokain továbbra is a második legfontosabb tiltott kábítószer a kanabisz után, és kb. 4 millió európai fogyasztott kokaint a tavalyi év során. Ugyanakkor már nem olyan státusszal bír a kokain, mint korábban, és olyan országokban, ahol magas a fogyasztás aránya, az indikátorok arról tanúskodnak, hogy már elérte a csúcs értékeket a fogyasztás, és most a tendencia csökken. Egyes fogyasztók más stimulánsokra térnek át, és a potenciális felhasználók most úgy tűnik, hogy tisztában vannak a kokain felhasználás negatív következményeivel. Ugyanakkor a kokain csak az egyik ilyen népszerű stimuláns Európában. Két millió európai használt tavaly extazit, a piac az elmúlt években bizonyos átalakuláson ment keresztül. Először is azt láthattuk, hogy az MDMA az ecstasy tablettákban csökkent, helyettesítették ezt más anyagokkal, amelyeket ecstasy értékesítenek. A piac pedig úgy tűnik, hogy most ismét MDMA-val telített, és bizonyos országokban azt figyelhetjük meg, hogy karácsonykor lesz az ecstasy szabadalma száz éves. Az amfetaminok továbbra is Észak-Kelet és Közép-Európában széles körben felhasználtak. Körülbelül két millió európai használt amfetamint tavaly. Az amfetamin felhasználása stabil volt jó néhány évig, ugyanakkor a metamfetamin felhasználása növekszik. Szlovákia és a Cseh köztársaság kivételével ezen szer felhasználása Európában növekedett. Most pedig olyan jelentéseket kaptunk Észak-Európából, Magyarországról, Németországból, főleg Szászországból és Bajorországból, Görögországból, amely alapján azt mondhatjuk, hogy metamfetamin használata növekedő tendenciát mutat. Általában megállapíthatjuk, hogy az innováció ezen a piacon továbbra is jelen van, tíz napja. Egy kockázatértékelést végeztünk Lisszabonban, a Tudományos Bizottságot, a Europol szakértőit, az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökséget és egyéb érdekelt feleket is bevontunk, az Európai Bizottságot is. És itt az amfetamin okozta halál eseteket vizsgáltuk. Ezt az anyagot tiltott titkos laboratóriumokban állítják elő Európa szerte. Most pedig eh, nézzük meg azt, hogy milyen kihívásokat jelentenek az új pszichoaktív szerek. 2011-ben 14 új eh, anyagot, eh, anyagról értesítették az európai rendszert. 2012-ben már ezt a számot túlléptük. 16 új anyagról küldtek jelentést első alkalommal az európai korai riasztási rendszerhez. A szintetikus kanabinoidok és a kataninok egyre, egyre inkább elterjedtek. A rekreációs kábítószerpiac volt a fő célpont. Ugyanakkor kaptunk jelentéseket néhány országból arról is, hogy amikor a heroin cikk, akkor a katinonok, mint a az MTPV használata is növekvő tendenciát mutat. A fiatalok korcsoportok körében megfigyelhettük az új kábítószerek terjedését, és nemzetközi szinten is egyre több bizonyíték tanúskodik erről. Tehát a jelenlegi kábítószerellenes politikánkban is ez szerepet kell, hogy kapjon. A politikai döntéshozókat támogatnunk kell, hogy megfelelő választ adjanak, és ebben a tekintetben a korai riasztási rendszer és a értékelési rendszer jogalapját most felül vizsgáljuk, ahogyan Dana is erről említést tett. Javítanunk kell a tudományos válaszadási kapacitásunkat, és az egészségügyi, orvosi sürgősségi eseteket is jobban nyomon kell követnünk, jobban meg kell értenünk azt, hogy milyen egészségi és társadalmi következményei vannak az új kábítószereknek, mert így jobb választ tudunk adni. Az elmúlt években az úgynevezett régebbi új szerek is növekedtek a piacon, mint a tetamin, a nofametadon. Alacsony továbbra is a felhasználók aránya, ezért a monitorozó radaron nem feltétlenül jelennek meg, ugyanakkor a fiatalok körében is megfigyelhettük ezt. Krónikus, komoly egészségügyi problémák hozhatók összefüggésbe ezen kábítószerek felhasználásával, és éppen ezért emlékeznünk kell arra, hogy gyakran nem tudjuk azonosítani az új megjelenő fenyegetéseket, és nem tudunk kellő választ adni. Most engedjék meg, hogy átérjek a kannabisz helyzetére. A piacelemzésünk azt mutatja, hogy Európa szerte egyre inkább növekszik mm, az import helyett az európai termelés, főleg kisebb ültetvényekről, amelyek elsősorban elsősorban személyes használatra termelnek. A kannabisz használat továbbra is a fő tiltott kábítószer Európában. Tavaly 23 millióra becsültük a felhasználók számát, ami azt jelenti, hogy minden 15 felnőttből egy kannabisz felhasználó. 3 millió olyan felhasználó is van, aki napi szinten fogyasztja ezt a kábítószert, és ez különös aggodalomra ad okot. A kanabisszal kapcsolatos problémákat most már jobban megértjük, és ezek gyakran összefüggnek ezen kábítószer intenzív és hosszú távú felhasználásával. A felhasználók a kábítószer erősebb formáira térnek át, Európa, Európában pedig egyre inkább növekszik azok száma, akik a kanabisza kapcsolatos problémák miatt kezelésben részesülnek. Hölgyeim és uraim, ez az új jelentés egy betekintést ad a kábítószerrel kapcsolatos problémák összetett kérdéskörébe. Vannak olyan dolgok, amelyek mindenképpen jó hírnek minősíthetők, ugyanakkor gyakran felhangoznak pessimista hangok, amelyek megkérdőjelezik az erőfeszítéseket. Azt mondhatom, hogy ha valaki megnézi alaposan a bizonyítékokat, akkor láthatja, hogy az európai megközelítés felismeri azt, hogy a kereslet és a kínálat egyaránt fontosak, felismeri a tudományos és bizonyítás alapú megközelítés fontosságát. Ez egy pragmatikus megközelítés, értékeli a fellépéseket, és mindenek előtt felismeri azt, hogy hosszú távú célok elérésére kell törekednünk. Nos, ez a megközelítés pozitív eredményeket mutathat fel. Ugyanakkor azért óva intenék is, mert a politikai döntéshozók nehéz válaszok, válaszút elé kerülnek. Gyakran fontosabb hogy a tiltott kereskedelmek területén komoly beruházásokat eszközöljük. Meg kell értenünk a problematikát és az intézkedéseket, amelyek a legnagyobb hasznot mutatják majd fel. A sikereket gyakran aláshatja az, hogyha felhagyunk a beruházásokkal. A jelenlegi kábítószerpiac dinamikus, innovatív és gyorsan alkalmazkodik a lehetőségekhez, és hogy erre a helyzetre jobban reagáljunk, együttműködünk az Európollal, egy mélyen szántó stratégiáról, amiről ugye Dana is említést tett az imént, és 2013. januárjában fogjuk ismertetni majd az eredményeket. Nyilvánosságra hoztuk ezt a jelentést november 15-én Malmström biztos asszonynal a Lisszaboni székhelyünkön. Körülbelül 45 újságíró volt jelen, a legtöbbjük kifejezetten ezért jött Lisszabonba, persze voltak egyéb ott székelő újságírók is, és tíz tagállam nemzeti szinten is ismertette ezt a jelentést, gyakran a legtöbbjük ugyanazon a napon, mások pedig december 11-én Portugáliában fogják ezt megtenni, amikor is a Portugál Parlament Egészségügyi Bizottsága ülésezik. 700 cikk jelent meg az európai sajtóban erről, a jelentésről. És a tagállamok, Norvégia, Horvátország és Törökország is kitértek erre, Németország, Spanyolország, Franciaország is, nemzetközi szinten pedig az Egyesült Államokban és Ausztráliában a reakciókat olvashatunk a jelentésről, viszont bizonyos országokban, mint Korea, ez nem történt meg. A jelentést több mint 8 ezer alkalommal töltötték le a honlapunkról, főleg angolul, de németül és spanyolul is, persze 22 nyelven hozzáférhető, és körülbelül mm, hat, sokszor terjesztették is ezt a jelentést, mint ahogy önök is hozzáférhettek ehhez, és itt is köröztettük a bizottságban. A 2013-tól 15-ig terjedő stratégiára és munkaprogramra térnénk át. Ez a harmadik munkaprogram. 2007 óta ez a harmadik ilyen program, amely hatályba lépett és nagyon sokat köszönhetünk ennek a szakbizottság munka, munkájának. A munkaprogram a Bivis munkára épít, és választ akar adni a jelenlegi e- európai kapitalizmus helyzetre adott válaszokat. A munkaprogramban rengeteg figyelmet szenteltünk a külső tényezőknek, amely az ügynökség munkáját alakítja a következő években. Az európai pénzügyi intézményi kereteknek, az kábítószer helyzetre adott válaszoknak, a jelenségek új kihívásainak, valamint az ügynökségek új e, igényeinek, és hát elképzelhetik, hogy ezek az új igények e, nem igazán felelnek meg az új forrásoknak. Figyelmet szendeltünk e, érdekelt feleink véleményének, tudjuk, hogy ajánlásokra van szükségük, sokat foglalkoztunk az európai intézményekkel, tagállamokkal, nemzeti kapcsolattartó pontjainkkal, további EU ügynökségekkel, eh, az összes belügyi és igazságügyi szervekkel, valamint az Európai eh, eh, Betegségmegelőzési Központ munkájának, és végül, de nem utolsó sorban a közvéleménynek is. Figyelembe vettük továbbá a harmadik külső értékelés szempontjait, amelyet a, az Európai Bizottságra adott rá megbízást 2013-2015-re az az elképzelésünk, hogy holisztikus elemzést nyújtsunk az európai kábítószer helyzetről, az információs hely, központból elemzőközponttá válva. Ebben három alapelv irányít minket. A, a, a fókusz, a, a változtatás, ezek a leg, leg, legfőbb elkötelezettségeink. Először is időszerű elemzést szeretnénk adni a kábítószer helyzetről, másodszor maximum értéket szeretnénk teremteni a beruházásoktól, tól, új módon, hogy hatékonyabbá tesszük azokat, és a harmadik az, hogy egyértelmű kommunikációt biztosítsunk az ügyfelek elégedettségére. Ez a három alapelv öt tematikus prioritást eredményezett. Először is meg kell érteni a problémát, másodszor választ kell rá adni a legjobb gyakorlatok alapján, három, új trendeket kell megállapítani, támogatni kell a szakpolitikákat, és ötödször fokozni kell az információt az ellátásról és a piacokról. Hogyan, hogyan tudjuk stratégiai elképzeléseinket eredményekbe lefordítani? Ezt három példával szeretném illusztrálni a három éves programból. Az első pro, példa az éves pro, jelentésből ered, hiszen ami önök előtt is van, a legutolsó, az legutoljára látják ebben a formátumban. 2013-tól a célközönségünknek, eh, teljesen áttervezett, átfogalmazott éves jelentést készítünk majd. Sokkal napra készebbek leszünk eh, a kommunikációs eh, téren, interneten, szociális médiá, médiával, szociális oldalakkal, és ez sokkal rövidebb idő alatt. Sokkal nagyobb koncentrációt teremtünk az európai kábítószer helyzet elemzéséről, az új jelentés rövidebb lesz, még mindig lefordítjuk 22 nyelvre, és 5 hónappal korábban fog megjelenni, úgyhogy számíthatnak arra, hogy sokkal hamarabb meg, e, e, megjelenek itt megint önök között. Az éves jelentés nem csak az egyetlen termékünk, hanem egy nagy csomag része, amelynek többi részeiben a többi részét is elektronikusan tesszük elérhetővé. Ez a jelentés, amit említettem, de továbbá e, sokkal egyértelmű, átláthatóbb e, e, ablakot nyitunk a munkánkra. Valahányszor jelentés készül, a címe is meg fog változni a következő hónapokban, még keresük ezt a jó címet, ezek nagyon rövid, koncentrált tanulmányok lesznek négy, lesznek négy oldalban maximum, és online elérhetők is lesznek, ahol valahányszor különféle tematikus kérdéset, kérdést fogunk tárgyalni az interneten már elérhető statisztika nagyon átfogó, rengeteg táblázat és ábra, de összehasonlított statisztikát is elérhetnek, ezeket sokkal interaktívá tesszük, és az országprofilokat is mindenki számára elérhetővé tesszük, meg, mindenki megnézheti, hogy a saját országa hogy, hogy áll európai összehasonlításban. Második példaként megemlíteném, hogy tovább erősítjük monitoring rendszerünket és az elemzési munkát. Ezek mellett a kínálati oldalt monitorozva, ahol, amit nagyon sokan említe, sokat említettünk, és az öt alapvető mutatót a járványügyi területen. További alapvető mutatókat dolgozunk ki a kábítószer ellátás és az, az, az kapcsolódó bűncselekmények kapcsán Dana nemrég említette a kábítószer mutatókról szervezett második konferenciát, ahol ezeket a mutatókat kidolgozták. Továbbfejlesztjük a korai figyelmeztető rendszer működését, kockázati e- elemző mechanizmust, és ESPAT nálunk kerül majd megrendezésre, amelyben 15-16 éves gyerekeket kérdezünk meg 1993 óta Svédország foglalkozott ezzel, és ezt most átveszük tőlük. És harmadik példaként, mert hamarosan be kell fejeznem, csak gyorsan mondom, hangsúlyoznám, hogy rengeteg erőfeszítést teszünk, hogy jobban tájékoztassuk a tagállami és EU szintű döntéshozókat, mindezt a bizottság támogatásával, az új európai drogstratégia kidolgozásában, amit már Dana is említett, és tovább támogatjuk az egyes tagállamokat, amikor ők saját veszélyeiket és stratégiákat értékelik, amikor erre minket felkérnek. Továbbá tovább is foglalkozunk az Európollal foglalkozó tevékenységekkel, valamint az operatív munkatervével a, kozinak, az Európai Tanács belső állandó bizottságának munkatervében. Um, E, most befejezném az előadást, biztos vagyok abban, hogy ezek a éves munkaprogram eredményei jelentősen hozzájárulnak majd a tájékoztatáshoz és az elemzéshez, és jobb választ adnak az európai kábítószer problémákra, és jövő héten az igazgatóságunk bemutatja ezt a három éves munkaprogramot, és e, határ, határozatot hoz a 2013-as éves jelentésről. Köszönöm, mondja az elnök, két kollégánk két szót, Jakolino úr, Zipel és Moreno López asszonyok. Jakolino úr következik először. Kérem, hogy fogja rövidre. Köszönöm, elnök asszony. Két nagyon jól összeállított előadást hallgattunk meg a két előadónktól. Kétség sem férhet ahhoz, hogy 2012-ben az éves jelentés egybeesik a több éves EU eh, e drogellenes program időszakának végével, tehát eljött az ideje a leltárkészítésnek, 7 éve folyik egyfajta tevékenység. Érdemes számot vetni Hallottuk azt is, hogy a piac változik, növekszik a piac, új kábítószerek jelennek meg a piacon, elsősorban a szintetikus drogokra gondolok, és ezekből immár több mint 70 fajta van forgalomban. Külön problémát okoz az, hogy a tagállamoknak különböző jogrendszere különbözőképpen reagál a kábítószer jelenségre, különbözőképpen próbálja csökkenteni a keresletet és a kínálatot. És akkor itt most talán fel is tenném a kérdést. Amely az emberek fizikai és szellemi jólétére vonatkozik. Wolfgang Götz beszélt külön a fiatalokról, de a következő programozási időszakban, 2013-15-ben milyen multidisziplináris megközelítésre számíthatunk? fognak-e viselkedéskutatási elemeket is bevinni a programba? Tehát megjelenik-e ez a multidisziplinaritás? Hogyan fog ez kinézni? más eh, tudományokat, illetve más eh, addikciókat is eh, megvizsgálnak-e a kábítószer addikción kívül? Foglalkoznak-e külön a börtönben létező kábítószer függőség jelenségével? Mert látjuk, hogy a börtönökben is nagyon sok kábítószert fogyasztanak milyen holisztikus megközelítésre számít. Thank you, Mrs. Zippel. Köszönöm, Zipper, Zipper asszony. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen, én is megpróbálok röviden fogalmazni. Szeretnék kitérni a megelőzés területére, nem arra a területre, amelyen az igazságügy kerületében a kábítószerek előállítását és importját próbáljuk meg megakadályozni, illetve visszaszorítani, hanem arra, hogy különböző társadalmi csoportok körében hogyan lépünk fel, ahogy Jakolino úr is erre, ezt említette, és az összekapcsolt megközelítésre szeretnék még utalni. A múltban gyakran az volt a megközelítésünk, hogy a kábítószerekkel kapcsolatos megelőzés célpontjai főleg a fiatalok voltak. A megelőzés általában azon keresztül valósult meg, hogy a kábítószer fogyasztás szörnyű következményei re hívtuk fel a fiatalok figyelmét. Ugye itt magatartásról is, magatartással kapcsolatos aspektusokról is szó van, ezt már a 80-as évekből ismerem, és valóban úgy gondolom, hogy a különböző politikai területeket jobban össze kellene kapcsolnunk annak érdekében, hogy hatékonyan lépjünk fel. Szeretném tudni, hogy vannak-e ismereteik arról, hogy bizonyos csoportok a tiltott, illetve legális kábítószerek esetében különösen érintettek-e a kábítószerfogyasztás szempontjából, tehát hogy célirányosan lépjünk fel. Általánosságban véve az a benyomásom, nem tudom, hogy ezt meg tudná erősíteni, vagy meg tudná cáfolni, hogy elméletileg nem feltétlenül van szükségünk mindig új jogszabályokra, hanem a lehetőségek tárházából kellene jobban összekapcsolnunk a jogszabályokat, hogy rugalmasabban léphessünk fel. Az a benyomásom, hogy a tagállamok szintjén is jobban fel kellene erre hívnunk a figyelmet, arra, hogy a kábítószer fogyasztással szembeni küzdelem különböző területeket is érint, és ezeket össze kellene kapcsolni. Köszönöm szépen, Romero López asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna egy kérdést intézni a túladagolás okozta elhalálozásokkal kapcsolatban. A jelentés arról ír, hogy 2009-ben 7600 eset volt, ezek fele az Egyesült Királyságban és Németországban történt, 2010-ben pedig 7000 halálról volt szó, tehát ugye csökkenés figyelhető meg. Később azonban a jelentés azt írja, hogy az ópium esetében 2010-ben volt a legmagasabb az arány a déli országokban, Görögország, Spanyolország, Portugália, Horvátország, nem tudom, hogy ezen térképeket hogyan vázolják fel, és honnan származnak ezek az adatok, hogyan gyűjtik ezeket össze, mert az igazság az, hogy úgy tűnik, hogy a túladagolás okozta haláleseteknél konkrétabb figyelmet kellene a jelentésben ennek szentelni, mert nem elemzik pontosan, azt, hogy javul-e a tendencia. 2010 óta nincsenek gyakorlatilag frissített adataink. Nem tudjuk, hogy a különböző országokban hogyan járnak el, túlságosan általánosan fogalmaznak. Például írják, hogy nincs elég kezelés. Nem tudom, hogy milyen országokban nincs kezelés. Ez az, amit én szeretnék tudni vagy például a többszörös kábítószer függvések, és főleg a 2010 utáni időszakkal kapcsolatban szeretném tudni, szeretném tudni, hogy a börtönök például veszélyeztetik-e a kábítószerfüggők egészségét, és melyek az országok, mert hát nincsenek erre vonatkozóan adataink. Nem tudjuk, hogy milyen kábítószerfüggők vannak börtönben, tehát erre vonatkozva szeretnénk adatokat kapni, mert ez nagyon szorosan összefügg azzal a politikával, amely a kábítószer fogyasztással szemben kíván meg fellépni. Hol büntetik a fogyasztást, hol nem, ezt is értékelni kellene, és a túladagolás okozta haláleseteket is értékelni kellene, mert hát szerintem van egy összefüggés, amit nagyon érdemes lenne megvizsgálni. Meg kellene néznünk, hogy milyen politikákat követnek a különböző országokban. Sok egyéb kérdésem is lenne, de akkor ezeket majd más alkalommal tenném fel. Thank you very much for uh, the three questions. I'm... Köszönöm a három kérdést, röviden próbálok válaszolni mindegyikre, majd megadom a szót Wolfgangnak, hiszen ő, a jelentés részéről tud válaszolni. Jakorino úrnak azt mondanám, hogy nagyon fontos dolgot említett, az illegális drogokhoz való hozzászokás az addikciók szélesebb körét veti fel, hiszen a mentális addikció hozzászokás az hasonló. Az új kábítószer stratégia a, azt hangsúlyozza, hogy nem csak az illegális drogokat, hanem a legális anyagok használatát is vizsgálnunk kell, és röviden az Európai Bizottság jelentős kutatási programot finanszíroz a függőségekről és az életstílusról. Ennek a neve Elis Trapp, amely 2016-ban fejeződik be. Ebben a projektben 10 millió eurót fordítunk a kutatási keretprogramra, amely új tudnivalókat hoz majd a különféle függőségekről, különféle anyagokról, és további függőséget kialakító magatartásról. Mr. Zippel asszonynak azt mondanám, hogy a megelőzés az a terület, amely az EU tagállamainak terü- kompetenciája, szakterülete a szubszidiaritás miatt. Az új kábítószer stratégia közbeszól az elnök. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Hadd folytassuk a vitát. Különben nem tudjuk megkezdeni a szavazát, hogyha, hogyha ezt a vitát nem zárjuk le. Előadó, ezt befejezném. Az új kábítószer stratégia hangsúlyozza a megelőzés fontosságát. Itt kezdődik a probléma. Különféle megelőzési eszközökbe kell beruházaznunk, és értékelnünk kell ezeknek hatékonyságát is. Köszönöm szépen, átadom a szót Göcúrnak. Köszönöm szépen, köszönöm következik. Kérem, fogja rövidre igyekszem, és próbálom rövidre fogni. Iakolino úr első, első kérdése a függőségről és az illegális anyagok használatáról, valamint a legális anyagok használatáról nagyon fontos volt. Itt a tagállamok két megközelítést fogadtak el. Dél-Európában, Dél- és Közép-Európában ma elsősorban a függőséggel foglalkoznak, nem, inkább, nem annyira azzal, hogy az anyag legális-e vagy sem. Nem igazán foglalkoznak olyan legális tevékenységekkel, mint a szerencsejátékok. Skandináviában megteszik ezt a különbséget, és az e MCDD a mandátuma arra szólt, hogy az illegális anyagokkal foglalkozzon. Létezik némi fejlődés a területen, és erről majd pár év múlva be tudok számolni. Ami a megelőzést illeti, elmondhatjuk, hogy a megelőzés az a terület, ahol a követ, az igényt kell visszafognunk, ez politikai akarat alapján, és sokkal kevésbé számok, tények alapján. Ez változott az elmúlt pár évben. Egyre több értékelést látunk megelőzés programokról, és Ma már az a hozzáállás, amit Zipel asszony is említett, nagyban arról szól, hogy a fiatalokat, a gyerekeket tanítsuk meg, hogy miként viselkedjenek akkor, hogyha a csoport nyomást gyakorol rájuk, valamint a kitett csoportokra koncentrál, nem tudok túl korrekt lenni. Politikailag egyes kisebbségekre koncentrálunk, azt nézzük meg, hogy mi a jelenlegi helyzet, és ebből mi a sikeres. Romero López asszonynak azt mondanám, hogy nagyon egyértelműen kérdést tett föl. Adataink 2010-ből származnak, ez egy kicsit régiek, ezzel egyetértek, de ez a jelentéstételi folyamat és a fordítás bor ered. A jövet, következő jelentés már rövid, hamarabb megjelenik majd májusban, és ami a hiányzó adatokat és információt illeti, korábban már mondtam, hogy a jelentés egy csomag része, és ez a csomag statisztikát tartalmaz, amely tartalmazza mindazokat a számadatokat, amit ma én nem mutattam be, és amelyet nem foglaltunk bele a jelentésbe. Ez a legfontosabb eleme. Próbáltam rövidenni, köszönöm szépen, de négy szemköz szívesen beszélgetünk majd más kérdésekről. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a bizottságnak, Götz úrnak, és az előadóknak, hogy eljöttek, és nagyon érdekes gondolatokat osztottak meg velünk. Most pedig a szavazás következik. You want to uh, voting your, uh, your group. Uh, the votes. Kedves kollégák, akkor folytassuk a szavazással. Szükség lesz a szavazókártyákra, remélem mindenkinek itt van. 14-es ponttal kezdünk. Itt egy tájékozódó szavazás lesz. Az euró pénzhamisítás elleni védelmet szolgáló csere segítségnyújtási és képzési program McIntyre asszony a jelentéstevő, és akar is mondani valamit, övé a szó. Are we on? Yes. Um, thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány rövid megjegyzésem lenne. Először is köszönöm az elnök úrnak, aki nincs itt jelenleg, hogy tisztázta a delegált aktusokkal kapcsolatos álláspontot. Én átküldtem ezt minden árnyék előadónak, és azt remélem, hogy a három kapcsolódó módosítóhoz, a 33-as, a 15-ös és az 1-es módosítókhoz támogatást kapunk, ami a parlament álláspontját támasztaná alá a delegált aktusok vonatkozásában. Egy másik hely, ahol nem értettünk egyet, az a társfinanszírozási arányok. Én pragmatikusan úgy gondolkoztam, hogy ezt a programot fenn kell tartani. Tudjuk, hogy a tanácson belül van egy blokkoló kisebbség. Az én 13-as módosítom a jelenlegi társfinanszírozási arányokat akarja fenntartani, mert hogyha ezt támogatjuk, akkor úgy gondoljuk, hogy ez a program keresztül vihető. Végezetül megköszönném az összes kollégának a támogatást, a segítséget, és megragadom ezt a lehetőséget arra is, hogy Aldónak a titkárság részéről külön köszönetet mondjak minden jót neki. Köszönjük Mekintár asszony, mondja az elnök és akkor elkezdjük. A szavazást kettes módosító következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Első kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Majd megyünk tovább 26-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as módosító mellette ellene tartózkodók ezt leszavaztuk, 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31-es módosító ellene, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább, 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 33-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 35-ös mellette ellene. Ezt nézzük meg, ellenőrző szavazás következik. A 35-ös módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki... Jó. Mindenki szavazott. 29 mellette 19 ellene. 38-as következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 37-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es módosító akkor nem, megyünk tovább. Preambulum bekezdések 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 1-es módosító erről már szavaztunk, a 35-össel és a 15-össel együtt, a 22-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, és akkor egy végszavazás következik, ezt géppel ejtjük meg. Lezárom. So, 48 in favor. 48 mellette nincs tartózkodás, nincs ellenszavazat gratulálunk McIntyre asszonynak. Second item on our voting list. Következő napirendi pont általános rendelkezések, menekültügyi és migrációs alap és belső biztonsági alap tájékozódó szavazás következik, válságkezelés, rendőrségi együttműködés. anyagi támogatása. Sargentini asszony kap szót. Thank you, Chair. The Greens would... Köszönöm, elnök asszony. A zöldek visszavonulnak a 9-es kompromisszumos módosítótól. Francesca, Francesca Keller 133-as eh, módosítóját említik a kompromisszumban, de úgy gondoljuk, hogy eh, Eh, ez valójában csak odaírt szöveg, ténylegesen nem kérdezett meg bennünket a raportőr, éppen ezért eh, eh, elállunk a 9-es kompromisszumtól. Akkor megyünk tovább, szavazunk, 51-es módosító következik mellette, ellene tartózkodók, ez, ezt elutasítottuk, 52-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, megyünk tovább hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60-as módosítóról nem szavazunk, mert nyelvi. 61-es következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 7-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 62-es módosító és költségvetési 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 63-as és 19-es költségvetésétől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, megyünk tovább 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók eh, elfogadva, jó, ezt ellenőrizzük, akkor ellenőrző szavazás következik, ötös kompromisszumról megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom. Tehát 35-en mellette, 13-an ellette, ellene ezt elfogadtuk. 72-es következik mellette, ellene tartózkodók Az elektronikus kártyám nem működött egyetlen egy alkalommal sem eddig, ezt már jeleztem. Én Fernando López Aguilar urat helyettesítem. Egyetlen egy alkalommal sem tudtam elektronikusan szavazni, mert a kártya nem működött. Try to, to find another seat, okay? Üljön át, kérem. Megpróbáltam, megpróbáltam három különböző helyen. No. Ah, maybe you have a problem with your card. Then akkor a kártyájával lehet probléma. 48 ember tudott szavazni. We should continue the vote. Minden esetre mi szavazzunk tovább. Önt külön majd beszámoljuk. 72-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 20-as költségvetési mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es módosító mellette ellene tartózkodók szerintem ezt elfogadtuk. Jó, ellenőrző szavazás következik 9-es módosítóról. Now it works your machine? Tudsz szavazni? 33 mellette 16 ellene, tehát ezt elfogadtuk. Aztán megyünk tovább 76-os mellette ellenem. Még egyszer 76-os mellette ellene. Tartózkodók elfogadtuk 77-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodók ezt géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom 33 mellette 17 ellene. Elutasítva. Mm-hmm. Nem látom a kezüket, azért ellenőriztetünk. E, elnézést, azt mondtam, hogy elutasítva valójában nyilván ezzel az arányjal elfogadtuk elnézést. 12-es e, módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 81 mellett mellette ellene tartózkodók elutasítva, 82 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodók akkor újra megkérdezem 85-ös mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. Akkor ezek kiesnek. 86-os módosító mehet, e, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 89 mellette ellene ezt, ezt ellenőrizni kell, tehát 89-esről ellenőrző szavazást tartunk. Now the vote is closed. Lezárom. 21 mellette, 28 ellene, tehát ezt elutasítottuk. Megyünk tovább, 87-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 88-as módosító mellette, ellene, tartózkodók They were identical. Amendment 90. Ezek, ezek megegyeztek, tehát erről nem kell kétszer szavazni. 90-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 92-es módosító mellette. Against. Elfogadtuk. Megyünk 93-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 95 szobeli kiegészítés van hozzá, és részenkénti szavazást tartunk első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 96-os következik mellette ellene tartózkodók elutasítva. 10... 98-as kiesik, igen. 99-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Költségvetés 22 mellette az is, az is okafogyott vált. 101-es következik, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 103 mellette. 102-esről hát kell szavazni mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 103 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 105 mellette, ellene Nem látom tisztán, a 105-ösről ellenőrző szavazást tartunk. close the vote. Lezárom. 19 mellette 30, elutasít, 30 ellene elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább 107-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább. 109 az angol változat hibás, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as kiesik, 110 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodók kérem emeljék fel a kezüket, nagyon nehéz látni, 112 mellette ellene tartózkodók elutasítva, megyünk tovább, 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es következik mellette ellene tartózkodók elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodók szerintem elutasítottuk. Elfogadtuk, elfogadtuk, bocsánat. Megnyitom a szavazást ellenőrző szavazás 118-asról. Gépi ellenőrzést tartunk. Lezárom. 34 mellette 17 ellene elfogadtuk. 119 következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 121 mellette ellene elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodók, ezt is elutasítottuk, 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 125 következik az előzőre ellenőrző szavazást kértek, tehát 124-esről ellenőrző szavazás következik. Megnyitom a szavazást. I close the vote. Zárom. 21 mellette, 29 ellene, elutasítva. 125 következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 126 és 24-es a költségvetésiektől mellette ellene tartózkodók elutasítva, 127 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább 128 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 130 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 131 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es kompromisszum következik mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt is ellenőrző szavazás alá kell vonni, szerintem elfogadták. Ugyan megnyitom a szavazást, ellenőrző szavazás 9-es kompromisszum. I close the vote. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 21-en ellene szavaztak, 4-en tartózkodtak, tehát ezt elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 135 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 140 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, budget 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 142-es mellette, ellene, ellenőrizzük, úgyhogy elektronikusan szavazunk a 142-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 igen, 23 nem szavazat mellett elfogadtuk. Következik 143-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 144-es mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer, 144. Kérem mindenki emelje fel a kezét mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 146 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 147-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 154 mellette, ellene Még egyszer kérem mindenki emelje fel a kezét, mert így nagyon nehéz. 154 mellette kiszavaz, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 153-as mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. 152-es mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítva. 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 156 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159 mellette, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elutasítva. Elfogadva, mondja az elnök. 160 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette, ellene tartózkodás azt hiszem elutasítva. Költségvetés 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, költségvetési 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 163-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Költségvetési 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 162-es mellette, ellene tartózkodás azt hiszem elfogadva. Költségvetési. Kérem elektronikusan szavazzunk a 162-esről. Megnyitom a szavazást. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Rendben, most lezárom a szavazást. 29-en mellette szavaztak, 19-en ellene, tehát ezt elfogadtuk. Következik a költségvetési 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Költségvetési 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 169 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 170 mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva. Költségvetési, igen, rendben, ellenőrizzük a 170-eset. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 22-en mellette, 28-an ellene, ezt elutasítottuk tehát. Költségvetési 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 171-es mellette, ellene, ellenőrizzük inkább a 171-eset, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. 22 igen, 29 nem szavazattal elutasítva. Következik a 172-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 173 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 174 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 177 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 178 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 179 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 180-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 181 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 182-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 184, itt részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 185 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 186 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem, elfogadva, mondja az elnök, elnézést. Következik a 187-es mellette, ellene, tartózkodás, hát ellenőrizzük inkább, 187-es, megnyitom a szavazást, lezárom, és az eredmény 27 igen, 24 nem szavazat, tehát ezt elfogadtuk. 189-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A hivatkozások és a preambulum bekezdések 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elfogadva, mondja az elnök. Következik a budget 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harminchatos okafogyottá válik, 37-es a következő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Költségvetés 11 mellette, ellene tart, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Költségvetési 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, költségvetési 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És a jogalkotási állásfogás tervezet 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as mellette, ellene, Kérem, emelje fel mindenki a kezét. Ismételten hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk négyes. Okafogyottá válik. Rendben. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk. A zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Akkor lezárom a szavazást. 42-en mellette szavaztak, hárman ellene és öten en tartózkodtak. Gratulálok tehát az előadónak. És az legutolsó szavazás a délelőtti ülésen egy irányadó szavazás, egy tájékozódó szavazás. A parlament és a tanács javaslatáról szól, amely jelentésnek Gönc asszony az előadója a jogok és polgárság létrehozása, és az előadónak adom meg a szót. Köszönöm, csak nagyon röviden szeretnék, eh, meg szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Öt szakbizottság vett eh, részt a jelentés előterjesztésében a Foglalkoztatási Bizottság és az 50-es szabályzat értelmében, tehát nagyon bonyolult volt ez a folyamat, nem mindig volt együttműködni, és nem mindig volt könnyű az egyensúlyt fenntartani, de azért nagyon remélem, hogy határozott lesz ez a jelentés, és megkezdhetjük a tanácssal és a bizottsággal az egyeztetést, tehát még egyszer köszönöm azoknak, akik részt vettek ebben a munkában. Göncasszony, köszönöm szépen, akkor kezdjük el a szavazást. Költségvetési egy mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FAM 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következik az ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette, ellene, ellenőriznünk kell, elektronikusan szavazunk a 112-es módosításról, megnyitom a szavazást. Kérek mindenkit, hogy adja le szavazatát. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 24-en ellene szavaztak, tartózkodás nem volt, úgyhogy elfogadtuk. Következik a hatos kompromisszum két részben, részenként az első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. FAM 26-os, de csak bizonyos részről szavazzunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kérem, hogy mindenki emelje fel a kezét, amikor szavazunk. Megnyitom a szavazást. A FAM 26-ról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást és az eredmény 19-29, két tartózkodás elutasítva. FAM 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. FAM 29 el, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Rendben, ellenőrizzük elektronikusan. A FAM 29-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 22-en ellen szavaztak, egy tartózkodás, tehát ezt elfogadtuk. We go to compromise. 13-as kompromisszum. Again. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor következik a 140-es módosító, ki van mellette, ellene. Kedves kollégák, kérem, hogy emeljék fel a kezüket még egyszer. 140-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt sajnos ellenőriznünk kell, a 140-est. Megnyitom a szavazást. Kérem, hogy szavazzanak. Akkor most lezárom a szavazást. 18 mellette, 19 ellene, 13 tartózkodással elutasítottuk. Peti 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 15-ös kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a petíciós bizottság 25-ös módosítása, aki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 38-as módosító első része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FEM 40-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 22-es kompromisszum következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor következik a FAM 33-as módosítása, 43-as, bocsánat, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 5-ös ki van mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. Költségvetés 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 166-os mellette el, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 167-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Költségvetés 13-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor sokat átugrunk. 173-as szóbeli módosítás, aki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Megint ugrunk. 25-ös módosítás foglalkoztatási mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor következik a költségvetés 15-ös módosítása ellenet tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as ki van mellette, 184-es ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FEM 49 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 185 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most következnek a Preambulum bekezdések, 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Peti 1-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 50-es módosítás, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Peti 2-es és költségvetés 3-as, elfogadhatatlanok. 46-as következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum, ki van mellette, két részben, első részről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. os módosító következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 68 ki van mellette, ellene, mellette, elnézést, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes foglalkoztatás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 32-es kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Foglalkoztatás 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőjogi 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, nőjogi 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, nőjogi 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most következik a 78-as módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 82-es módosító mellette, 83-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, 83-as tehát. Elektronikus szavazás következik. Elnézést kérek. Lezárom a 83-as szavazást, jó? Először is megnyitom 83-as szavazást, mert nem volt egyetemű, kérem szavazzanak. Kedves kollégák, kérem szavazás, szavazzanak, lezárom a szavazást. 20 mellette, 30 ellene leszavaztuk. Most pedig visszamegyünk a Nőjogi Bizottság 11-es módosításához. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 34-es kompromisszum ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 35-ös kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 96 mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette ellene ezt megint ellenőriznünk kell. Kérem, hogy szavazzanak elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 23 ellene elutasítottuk, eh, bocsánat, elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 98-as módosítás következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 40-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es és a foglalkoztatás foglalkoztatási 12-es módosítása mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, mert ezek azonosak, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőjogi Bizottság 17-es módosítása mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FAM, 10, FAM 6-osról két részben szavazunk. Az első okafogyott, a másodikról szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es nőjogi módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 101-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M13-as mellette ellene nem igazán látom, nem emelték fel a kezüket. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Kollégák, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 20 ellene, egy tartózkodással elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk és végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 46 mellett, 47 mellette, ketten ellene, három tartózkodás. Gratulálok Gönc Kingának. Ezzel időben végeztünk is. Nem, mégsem. Bocsánat, bocsánat. Nem végeztünk időben. Ahogy önök is tudják, kérem kollégák, kellenek a szavazatok továbbra is. Nem fejeztük még be a szavazást. Ajánlást kell benyújtanunk a parlament elnökének két független szakértői csoport létrehozásáról a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontjának igazgató tanácsába, Lisszabonban. A elnökök konferenciának által létrehozott szabályok szerint a LIBE bizottságnak el kell fogadnia egy listát azon jelöltekről, akik beválaszthatók a jelölteketről elektronikusan szavazunk egymást követően, és a kedvező szavazókat figyelembe veszik majd a javasolt jelöltek listájának összeállításánál. Vegyék figyelembe, hogy nincsenek ellen, ellen szavazatok vagy tartózkodások, csak valaki mellett lehet szavazni. A szavazás eredményét követően a jelöltek listáját a megszerzett szavazatok alapján rangsorolják. Az első két helyre javasolt jelölteket független jelöltenként nevezzük meg, a harmadik, negyedik helyre soroltakat pedig helyettesekként jelöljük az igazgató tanácsba. A frakciók a következő öt jelöltöt javasolták. Én ABC rendben sorolom fel a nevüket, kérem figyeljenek. Massimo Cano, amit, akit a pár, néppárt, Carmela Costa, a, szintén a néppárt, Barbara Dürkop Dürkop a, a szocialisták, Katalin Fervinci a szocialisták, Carla Rossi a, a liberálisok jelöltje. Őróluk egyénileg szavazunk, elektronikus szavazási rendszerrel. Ki kell sorsolnom az első nevet, akivel a szavazást kezdjük, majd ABC rendben folytatjuk. Massimo Cano úrról szavazunk először, először, ami segít is nekünk, hogy ABC sorrendben ő az első. Kezdjük is meg a szavazást. Egyenként szavazunk a jelöltekre. Először Kano úrra szavazunk elektronikusan. Csak mellette lehet szavazni. Őt a néppárt javasolta. Kérem, elektronikusan szavazanak róla. A listán a következő, bocsánat, 20 szavazatot kapott. A következő Carmela Costa asszony neve, aki szintén a néppárt jelöltje, Carmela Costa, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 szavazatot kapott. Harmadik jelölt, Barbara Dürkop Dürkop, a szocialisták jelöltje. Kérem szavazzanak. Lezárjuk a szavazást. 34 szavazatot kapott. Negyedik, Felinci Katalin, szintén a szociáldemokraták jelöltje, kérem szavazzanak. Lezárjuk a szavazást. 21 szavazatot kapott. Carla Rossi, a liberálisok jelöltje, következik, kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 szavazatot kapott. Ezt kell most összesítenünk. Barbara Dürkop, Dürkop nyert 34 szavazattal, majd Carla Rossi asszony 31 szavazatot kapott, ő lett a második. Felvinci Katalin lett a harmadik 21 szavazattal, és Massimo Cano 30, 20 szavazattal lett a negyedik, ezt eh, sikerült befejeznünk. Most pedig koordinátori ülés következik fél óra múlva. We were